Hello everyone! Üdvözlöm mindannyiukat! A bizottság alelnökét is szeretném üdvözölni, Katainen biztos urat a szakbizottságunkban, is nagyon köszönöm, hogy kérésünknek eleget tesz, és eszmecserét folytat velünk. Oly sok témával foglalkozunk, vagy várunk visszajelzést a bizottságtól a fontos jogalkotói munkák keretén belül, úgyhogy minden, amire csak utalunk ma, már rendkívül fontos téma számunkra. Nem tudom. Most érkeztem az Európai Egészségügyel foglalkozó parlament ülésről, nagyon sok téma vetődött fel ott is, nem tudom, hogy majd utal-e ezekre. A kiegészítő védelmi bizonylatra például, ami rendkívül fontos gyógyszerészeti kérdés. Tudom, hogy itt elsősorban a körkörös gazdaságra koncentrálnak, illetve a vegyi anyagokra. De további kisekedés nélkül már is szeretném megadni önnek a szót. Parancsoljon, Katerin úr! Köszönöm ismételten, hogy meghívtak. Nagyon örülök, hogy eszmecserét folytathatok önökkel. Most a körkörös gazdasággal kezdeném a bevezetőmet, és az ezzel kapcsolatos témákkal, de természetesen, mint mindig, kész vagyok bármilyen kérdése válaszolni, ha szükség van erre. Biztos vagyok benne, hogy nem vagyok benne biztos, hogy mindenre tudok válaszolni, de megpróbálok. Nyilván önök is tudják, hogy ma az akciók 80%-át elfogadtuk, ami az előző akciókat illet, illetve januárban elfogadott csomagot pozitívumról számolhatok be, az európai gazdaság körkörösebbé válik. A csomagnak négy komponense van. Az első az európai stratégia, amely a műanyagokra vonatkozik, aztán a mutatók, aztán a vegyi anyagok, a hulladék közötti kapcsolat, a negyedik pedig a kritikus ö, alapanyagok, nyersanyagok kérdése. Engedjék meg, hogy a műanyagokkal kezdjem, illetve az ezekre vonatkozó stratégiával. A fenntartható műanyagokra koncentrálunk, amelyeket újra fel lehet használni, és amelyeket teljes mértékben be lehet vonni az újra felhasználható anyagok körébe. A stratégia a műanyagok terén na, négy fontos tengely mentén működik. Először is a gazdaság javítása, az új felhasználás, 2030-ra minden műanyag csomagoló anyagot újra felhasználhatónak kell tenni. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó minőségű anyagokat kell használni, és ezek iránt is egyre nő a kereslet. EU szerte kampányt indítottunk be, hogy újra felhasználható műanyagokat használjunk, mind az ipar területén, mind pedig az állami hatóságok terén. Nagyon fontos tehát a műanyagok újrafelhasználása. A második a mikro műanyagok és egyéb kategóriák a műanyagok terén az egyszeri felhasználható, az egyszeri alkalommal felhasználható műanyagok vonatkozásában. Ugye ide tartoznak például a halászati eszközök, és persze az a szándék is, hogy csökkentsük ezek felhasználását. <clears throat> Aztán innováció. Nagyon fontos, hogy innovatív megoldásokat találjunk. 2018-ban a bizottság ki fog dolgozni egy olyan stratégiai kutatási innovációs programot a műanyagok terén, amely 2020-ig tart, és további 100 millió eurót szán az innovációra ezen a téren. További figyelemfelhívás is fontos feladat a finanszírozási lehetőségek terén, az, e- az Európai Bizottság együttműködve az Európai Beruházási Bankkal egy körkörös gazdasági finanszírozó támogató platformot hozott létre. Az egyik cél az, hogy a projekteket támogassa. Aztán csökkenteni kell a műanyagok által okozott szennyezést. Nagyon fontos fellépni nem csak Európában, hanem globálisan is. Támogatnunk kell a több oldalú kezdeményezéseket. Az EU intézmények együttműködésében született ez a stratégia, de ide tartoznak a tagállamok, az iparág, a felhasználók, a fogyasztók, a civil társadalom is. Engedjenek meg néhány szót a különböző lehetőségekről is. Nem csak a környezetben található rengeteg műanyag, a bizottság egy új javaslatot is fogadott el a kikötők vonatkozásában. Ennek a célja az, hogy minimálisra csökkentsük ezeket a műanyag hulladékokat, és ne a tengerbe kerüljenek. Aztán nagyon fontos a monitorozó keret is a csomagban. Tíz fontos mutatót dolgoztak ki annak érdekében, hogy mérjék az előrelépést EU szerte, illetve nemzeti viszonylatban is a körkörös gazdaságban. Ennek az a célja, hogy megállapítsák, hogy megfelelően intézkedtek-e ezen a területen, lehetővé teszi a politikusok számára, hogy a legjobb gyakorlatokat és a prioritásokat megállapíthassák azokon a területeken, ahol további intézkedése van szükség. Nagyon fontos a fogyasztók, az üzleti vállalkozások figyelemmel kísérése is, hogy a továbbiakban is fellépjenek ezen a téren. A szubszidiaritás elvének megfelelően kell fellépni a körkörös gazdaság érdekében. Nézzük a vegyi anyagokat, a termékeket és a hulladékot. A körkörös gazdaság középpontjában állnak a másodlagos alapanyagok. Ezért nagyon fontos az a közlemény, amely interfészként működik a vegyi anyagok, a termékek, a hulladék között, ahol is azt javasoltuk, hogy biztonságosan használjuk fel a másodlagos anyagokat. Nagyon fontos az is, hogy nincs elegendő információ azokról az anyagokról, amelyek hulladéknak és termékeknek bizonyulnak. Aztán nincs elegendő mennyiségben újra felhasznált anyag, illetve olyan termékek, amelyek ezekből készülnek. Nagyon nehéz a kritériumok megállapítása, illetve ezek alkalmazása. Nincs eléggé egyértelmű és logikus kapcsolat a módszerek között. A cél az, hogy széleskörű eszmecserét folytassunk az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal, az érintettekkel, és a problémákra rámutassunk. 2019 végére nagyon fontos bizonyítékokat kell gyűjtenünk. Az elemzést követően a bizottság javaslatokat terjeszt majd a jövőbeli jogalkotói tevékenységek érdekében. Van még egy nagyon fontos terület, nevezetesen az ivóvíz irányelv területe. Itt a fogyasztók, illetve a vízfelhasználók is érdekeltek abban, hogy ne pocsékoljunk túl sok vizet. Például fontosak az átlátható szabályok, mind a fogyasztók, mind a felhasználók számára, hogy a bizalmat erősítsük. Így remélhetőleg kevesebb lesz a pocsékolás. Például első becséseink értelmében több mint 600 millió eurót lehetne megtakarítani a háztartásokban, például csökkenteni lehetne a műanyag csomagolást, például a víz kiszerelése terén. Hölgyeim és uraim, ezek már mind papíron találhatók, mint javaslatok, úgyhogy végezetül hadd mondjam el, hogy az idén mik a terveink. A bizottság erőfeszítéseket kíván tenni annak érdekében, hogy 2018-ban és azon túl is kis széndiokszid kibocsátású fenntartható körkörös gazdaságot hozzon létre. Nagyon fontos, hogy mind az állami, mind a magánfogyasztók felelősen válasszanak. Ezen kívül igyekszünk megoldást találni a tengervíz szennyezésének csökkentésére. A megelőzés, az egyszer felhasznált műanyagok kiváltása nagyon fontos megoldás lehetne. Végezetül azt szeretném még elmondani, hogy megpróbálunk nem csak vizet prédikálni és bort inni, a bizottság megpróbálja csökkenteni ezeknek a műanyag palackoknak a felhasználását. Hogyha eljönnek a bizottságba, már kézzel fogható eredményeket is láthatnak, úgyhogy kérem a parlament is hasonlóképpen járjon el, kicsit körkörösebbé váljon, ami a tevékenységeit illeti. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az első körben először a koordinátorok kapnak szót, és aztán ön kap lehetőséget a válaszadásra, majd következik a második. Tisztelt alelnök úr! Igen, amit a végén mondott, azt valóban el kell fogadjuk. A verseny a parlament és az Európai Bizottság között követni a legjobban a körkörösi gazdaság helyzetének alakulálók, nagyon szimpatikusak nekünk, és tényleg azt kérjük, hogy valóban konkrét lépések kövessék ezeket, konkrét javaslatok egészségügy kérzétében, amelyet felelős az alelnök úr, és itt jó alkalom, hogy eszmét cseréljünk. Az Európai Parlament, ez biztos, további hát frusztrációra adott okot, mert azt mondta, hogy az év végéig elemzik a helyzetet. A tanulmány el kell kezdjük, és mielőbb egy konkrét javaslattal előállni. Úr, és köszönöm, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy eszmét cseréljünk a gazdasági körforgásos gazdaság cselekvési tervére, Gyakorlatilag olyan átfogó keretrendszerről beszélünk ebben az esetben, ami nem toxikus környezet megteremtését segíti elő. Szeretném megkérdezni, hogy a stratégia mikorra várható, melyek lesznek a prioritások, és a bizottság hogyan fogja biztosítani, hogy a körforgásos gazdasági kezdeményezés valóban megvalósul, és nem csupán inkonzisztenciákat eredményez politikai és társadalmi kezdeményezésről van szó, olyan további investíciákat eredményez. Politikai és társadalmi kezdeményezésről van szó, olyan további nyersanyagforrásokat biztosít az Európai Unió számára, amelyek megfelelnek ennek, és visszatérnék most a kedvehetnek. Szeretném ezt a lehetőséget megragadni arra, hogy megkérdezők hol, hol áll ez a stratégia, milyen prioritások vannak a stratégiában. Asszony, Katalin nem biztos úr, az ön által megfogalmazott kihívást nagyon örömtelenek tartom, azonban el kell kezdeni a cselekvéseket. Itt az asztalon sok javaslat van. Egy éve ö, volt egy bejelentés a parlament elnökének, hogy Olaszországból kell hozni majd az ásványvizet. Aztán német vizet kaptunk, aztán arra is volt, hogy nem lesz műanyagpalaszk, itt láthatólag hegyeket halmozhatunk föl a műanyagpalaszkokból. Lehet, hogy itt is lehetne apró lépésekben előre haladni. Ugyanígy két évvel ezelőtt indult a körkörös gazdaság tervezete, jó kezdeményezés volt, és be kell valljuk azonban, hogy nem sok minden indult el. A csomag, amelyet a bizottság elindított, például a műanyag, eljutunk a körkörös gazdaságig, és hát a problémák miatt van néhány konkrét kérdésem is. A, ahhoz, az átálláshoz, hogy megvalósuljon a körkörös gazdaság, az ekodizájn megvalósításra van a szükség, a bizottságnak milyen konkrét tervei vannak ennek érdekében. Aztán a közberuházások rendkívül fontosak volnának itt is, a körkös gazdaság támogatására. És hogy megfelelő kereslet valósuljon meg. Egyes tagállamok vannak erre vonatkozó projektek, ám szerintem a bizottság feladata az, hogy európai szinten szervezze meg mindezt. Van még itt tennivaló. Harmadsorban a cselekvési terv magában foglal több jelentős cselekvést a, a biomassa témájában. Az irányelv rekasztjában, a megújuló energiaforrások témájában az energia, ugyanakkor az energia, energetika és az anyagfeldolgozás tekintetben nagyon sok nyitváló kihívás van még. Az kaszkád elv az elv érvényesül a nyersanyagokban és az energiában is. A jelenlegi csomagban van egy monitoring elem, és ön is beszélt erről. Ám ebben a keretben vajon hogyan lehet mérni a tényleges intézkedések hatását? Lehet ebben a keretben valóban mérni, mennyire eredményes és hatékony az átállás? Aztán egyetértek önnel az abban, hogy a bizottság a műanyag hulladékok kínai, be, importjának kínai tilalma után egy lehetőségként is láthatjuk ezt, megfelelő beruházásokkal átállást elérni, és itt a Horizon 2020-as célok is fontosak, amiben a bizottság arról is gondoskodjon, hogy az európai források a megfelelő helyre jussanak el. A strukturális alapok prioritásában a, megcélozva a hulladék hierarchia tetejét. Aztán a bizottság milyen prioritást határoz meg 2020 utánra a körökörös gazdaságba való átállásra. Annak érdekében, hogy a hosszú távú napi rend is meghatározza legyen, fontos volna ezt tudnunk. Köszönöm szépen. Az ECR nevében ön az egyetlen hozzászólom, ezért hagytam, hogy tovább beszéljem. Hogy jelen pillanatban ez a verseny, inkább arról szól, hogy melyik intézmény köröz többször, és megtalálható a mikroműanyag. És ezekkel a kihívásokkal szembe kell néznünk, ezek a valós kihívások. Valószínűleg, nagyon, hogy azt is látjuk, hogy a tagállamok jelen pillanatban azt tervezik, hogy a műanyagokat nemzeti jogalkotással kívánják. És szempontból jó, ugyanakkor viszont azt látjuk, hogy a piac még inkább felaprózódik. És valószínűleg ez hosszú távon nem fog erről is tájékoztasson. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönöm, hogy betartotta a hozzászólási időt, és nagyon érdekes kérdést tett fel Eckhout úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én magam is betartom a két percet. Katájnen úrnak köszönöm szépen ezt az éves eszmecserét, és tudom, hogy legutóbb egy kicsit bosszankodott, mert nagyon sok bírálatot kapott, most viszont azt gondolom, hogy azért egy kicsit elégedettebbek vagyunk, ugyanis most már olyan javaslatok érkeztek különösen a műanyaggal kapcsolatban, és ez mutatja, hogy azért haladnak a dolgok, de néhány kollégámhoz hasonlóan én magam is azt eh, az ütemtervet nézem, amit a bizottság beterjesztett, és azt gondolom, hogy az egyik téma, ami még nem egészen egyértelmű, az az ökodizájn kérdésköre, ezért szeretném tudni, hogy a bizottságnak milyen tervei vannak annak biztosítására, hogy az ökodizájnt kiterjeszik, ugyanis tudjuk, hogy az ökodizájn mennyire hatékony lehet, és vannak le- nagy lehetőségek benne, de nem csupán az energiahatékonyságról szól, hanem a felhasznált anyagokról. A bizottság eddig azonban nem pontosította, hogy mit is fog tenni még ebben ebben a ciklusban. Figyelembe véve az ütemtervet, szerintem a biomasszáról is beszélnünk kell. Óriási vita vár ránk a trilógus keretében a megújulókról szóló irányelvvel kapcsolatban, és az ütemtervben is szerepel, hogy hogyan lehet a biomasszákat hasznosítani. Ezt szeretném hallani a bizottságtól, öntől, hogy mi várható. Ugyanis ez az egyik legnagyobb kihívás. Tudjuk, hogy a biomassa olyan erőforrás, ami szűkös. És hogyan lehet biztosítani azt, hogy ezt a biomasszát megfelelően és hatékonyan használjuk fel, és lépcsőzetes eljárásban alkalmazok, ezt ugyanis majd a következő generáció számára is biztoljon. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy Lize úrnak megint csalódást fogok okozni, a bizottság részéről, ugyanis nem igazán tudom kiegészíteni azt, amit Andrökaitis biztos mondott önöknek ma, ugyanis ez a téma igen fontos, ahogyan mindenki tudja, hogyha a gyógyszerek nem működnek, vagy a baktériumok rezisztensebbé válnak, azzal tennünk kell valamit és jelen pillanatban nem vagyunk egészen biztosak abban, hogy a jogalkotási intézkedés a leghatékonyabb. Nem zárjuk ki annak lehetőségét, hogy az irányelveket módosítsuk, azonban ezt részletesen meg kell vizsgálnunk. Ugyanakkor, ami a Horizont 2020-at illeti, abban a bizottság a továbbiakban is támogatja kutatási tevékenységeket, ez pedig új innovációkat fog eredményezni, az antibiotikumok fejlesztésével kapcsolatban. A második kérdés, ami elhangzott, hogy a bizottság mikor fog megfelelő stratégiát kidolgozni a körforgásos gazdaságra vonatkozóan. Most mi úgy gondoljuk, hogy a 2015-ös stratégia az megfelelő, amelyet első lépésnek is lehet tekinteni. Most pedig a végrehajtási szakaszban vagyunk. A bevezetőmben is elmondtam egyébként, hogy az intézkedések, tehát a körforgásos gazdaságra vonatkozó intézkedési tervben azonosított intézkedések 80%-át elfogadták már. Ezért Legalábbis én magam úgy gondolom, hogy ezek voltak az első intézkedések, az első kísérlet, amelynek során megpróbáltuk beazonosítani, hogy mit jelent egészen pontosan a körforgásos gazdaság, milyen lépésekre van szükség annak érdekében, hogy a lineáris gazdasági modellt megváltoztassuk Európában. Minden bizonyal nem ez az utolsó körforgásos gazdasági csomag, hiszen a technológia változik, a világ változik, a bizottság nem fog tehát új intézkedési tervet beterjeszteni, azonban a következő bizottságnak muszáj lesz, és azt remélem, hogy a következő bizottság egy saját intézkedési tervet is dolgozzon ki a körforgásos gazdaságban kapcsolatban. A körforgásos gazdasággal kapcsolatban még elhangzott, illetve mielőtt azt folytatnám, az endokrin diszruptorokról és elhangzott egy kérdés. Talán tudják, hogy szakértői munka folyik ebben a témában. És ez pedig eh, a kabinet szintjéről politikai szintre emelkedik néhány héten, vagy talán néhány hónapon belül. És elképzelhető, hogy még az idei év során találunk megoldást. Nagyon bonyolult, de nagyon fontos téma, és szeretnénk arról meggyőződni, hogy a tudásunk napra kész. Visszatérnek akkor a körforgásos gazdaságra és az ökodizájnra. Az ökodizájn csodálatos eszköz, amely kézzelfogható eredményeket hozott, önök is ezt biztosan tudják, talán még nálam jobban is, hogy az első intézkedés csomag az ökodizájn, illetve az energetikai címkézési irányelv keretében 2020-ig annyi energiát fog megtakarítani, amennyi Olaszország éves energiafogyasztása. És hogyha sikerül a hat, hat új terméket keresztül vinni, amelyeket az ökodizájn irányelve szeretnénk felvenni, akkor körülbelül annyi energiát takaríthatunk meg, mint Svédország éves energiafogyasztása. Tehát Svédország és Olaszország közös energiafogyasztását megtakaríthatjuk. Tudom, hogy nagyon sokan bírálták, hogy mondjuk a bizottság, az EU miért avatkozik be például a kávéfőzőkbe, de azt gondoljuk, hogy az ökodizájn irányelv igazán nagy dolgokat tud elérni. Gyakran ugyanis az óceánok és hatalmas óceánok és kis folyók összefolyásából alakulnak ki. Az ökodizájn irányelve kapcsolatban én azt gondolom, hogy azt remélem legalábbis, hogy az irányelv hatáját sikerült kiterjeszteni még ebben a ciklusban. Eichhaut autór is elmondta, hogy ki kell azt terjeszteni az erőforrás hatékonyságra, és ezzel egyet is értek. Nem egy könnyű feladat ez, de olyan nagy hal lenne, amelyet érdemes kifogni hiszen a javíthatóság, újrahasznosíthatóság a termékek esetében szintén jó lenne, hogyha bekerülne a hatályba, de ez időigényes dolog, és nem tudom azt garantálni önnek, hogy a közeljövőben javaslatot teszünk erre, de ha én tehetném, ha én dönteném ezt el, akkor biztos, hogy kibővítenénk az irányelv hatáját. Emlék, említette valaki a kikötő meg kell változtatni a szabályainkat, és technológiai újításokra van szükségünk. Tehát a valóság az, hogy pedig hulladék teszik. Tehát a mi pénzünk más országok hulladék és hulladék égetőiben. Sok tagállam nemzeti intézkedéseket hoz, ami pedig akadályozza az európai megoldásokat, Valószínűleg mindkettőre szükség. Műanyag csomagolásokat lehessen együtt gyűjteni, hiszen azonos a szabványnak felelnek meg. Jelen pillanatban ezek túlságosan külön 6 százaléka, mindössze 6 százaléka újra hasznosítható, tehát a műanyag 94 amit ahhoz használnak fel, ott a gyártónak tudnia kell, hogy ez milyen forrásból érkezett. Újrahasznosított műanyag, vagy új műanyag. Tehát olvastam Freiburg városáról. Van itt valaki Freiburgból? Nem, Freiburg városa. Be pohár kávét szeretne elvinni valahonnan, akkor egy egy eurós letét ellenében kap egy kemény műanyagból készült, tehát egy rendes műanyagból készült poharat, és bármilyen kávézóba utána az beviheti, és visszakapja az EU, egy euróját. Ez eléggé praktikus. A különböző nemzeti intézkedések miatt persze nem szabad, hogy felaprózódjon az egységes piac. A mikroműanyagok tekintő nagy, de egyszerűen nincs okunk arra, hogy fogadjuk ezt el az ipar már eleve önkéntes intézkedéseket hoz, hogy csökkentse, vagy a problémákat úgy lehetne megoldani, hogyha nemzeti szinten is együttműködünk. Épp elég nagy probléma a tengeri szennyezés probléma és a lépcsőzetes hasznosítás elvét illeti. Bár semmi új nincs ezekben most, ám egy olyan napi rendet is kell keresnünk. Egyes országban szinte határtalan forrás, másokban azonban egyáltalán nem az. Különösen fáról be, ha beszélünk. Szerintem ennyit mondanék most, köszönöm. Én is köszönöm. A második forduló kérdése jönnek, egy percben kérem mindenki. Florenc úr először. Igen, köszönöm szépen alelnök. Alelnök asszony, alelnök úr. Két dolgot szívesen hallottam, a minőségi standard a hulladéktermékeknél, ha volna piaca a minőségi visszaforgat újrahasznos termékeknek, ahhoz kéne egy standard. Ám sajnos a vásárló jelenleg még bizonytalan. Ám rendkívül fontos volt nem csak az energia, hanem a nyersanyagok megtakarításában, például a kacban, tehát nagyon fontos anyag megtakarítási forrás volna. Ez is van egy kérdésem is a műanyagok kapcsolatban. Ön Szeretnél az életciklusát követni a műanyagnak, több ciklusonkinek tűnik, itt a parlamentben legalábbis. Ám az, hogy ezt, hogy például ezt csomagolanyagoknál hogyan lehet megszervezni, az már egy nehezebb kérdés. Köszönöm. Leinen úr. Köszönöm. Én a kínai delegációt vezetem ebben a házban, és már egy évvel ezelőtt elmondhattam volna, hogy a kínaiak be fogják zárni az ajtót. Már tavaly érezhető volt ez a tárgyalások során. Tehát van-e olyan értékkel ajtót? Már tavaly érezhető volt ez a tárgyalások során. Tehát van-e olyan értékkel? nyilván azonnal újra felhasználni ezeket, és minden évben millió stételekről van szó. Jó lenne többet tudni erről. A műanyagnak, műanyag tűnik a mai eszmecsere fő sztárjának, sorban nagyon fontos téma a műanyag. Kérdésem egy részét találkozóinak ügye, tehát a standardek, a normák. Ugye beszéltek az újrahasznosított műanyagra vonatkozó standardekről az előbb, hiszen tény, hogy sok vállalat nem tudja, hogy milyen anyagokat használ. Szín egy ha a tartályok félülésében a fehér színt használjuk, annak más és más jelentése lehet. Tehát hogyan tudjuk ezt jobban megszervezni? Jatemáki asszony. Köszönöm. Köszönöm. Elnök úr, itt vagyok. Üdvözlöm műanyagok újrahasznosításának gondolatát, ugyanakkor azt is megkérdezem, milyen módját látja annak, hogy az EU ösztönözze ezen olyan anyagok használatát, amelyek a végsőn aztán kiszorítják, majd kiváltják a műanyagot. Hiszen nyilván ezek az anyagok most nem tudnak versenyezni a műanyag alacsony árában, mégis fontosak vannának. Második kérdésem azon problémákhoz kapcsolódik, amelyek a műanyaghoz, műanyagból adódnak és ahhoz, hogy mi történik Európán kívül. Milyen együttműködési lehetőségeket lehet harmadik országokkal? Nem csak Kínára gondolok itt, hanem más harmadik országokra. Thank you. Katajnán úr, köszönöm, hogy eljött ma. Üdvözöljük az új műanyag csomagot és a további fog nem szükséges felhasználását leépíteni. Szerintem jó irányba megyünk, az egyetlen kérdés azonban az, hogy elég nagyon törőek vagyunk-e. A plastik, a műanyag hulladék, hanem a hulladék ter, égető műveket is, meg a lerakóhelyeket is. Nézd meg, veszek hát is műs címke. Ez a komposztáló művekben hatalmas gondot okoz ez a fajta műanyag és ezért kell a mikroműanyagokat kivennünk a felhasználásból. Ezek a kis egyszerhasználatos kávé-tejszín kapszulák is ide sorozhatóak. Rengeteg helye van a, a olyan műanyag felhasználásnak. Ezzel a problémával is foglalkozni kell a következő jogszak jogszabályalkotási időszakban az egyszerhasználatos műanyagok tárgyában. Köszönöm a választ. Ez minden ö, hulladékkezelést, ez nem más, mint az adózás hogy általában alacsony ö, áron ö, újra felhasznált anyagok kérdéskörében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dölé asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm biztos úrkat. 50 centbe kerülnek, az emberek vagy visszaviszik, vagy nem. Ez végül is állampolgári jog, és akában az élelmiszer pocsékolás vonatkozásában. És a kérdés az, hogy milyen intézkedéseket hozunk ennek elkerülés érdekében. Van egy útmutatás. Mivel nem egyértelműek a címkék, ezért mekkora mennyiségben pocsékoljuk az élelmiszert. Én ezt egyszer nem tudom elviselni. Kidobnák őket, főleg mivel vannak éhező állampolgártársaink is. Köszönöm szépen. Például a régi iPhone-ok -ok az Apple által felhasznált egy címkével lássák el az elektronikai háztartási gépeket, amely segítést ezen a téren, de úgy gondolom, európai szinten is lépnünk kellene. Van-e valamilyen javaslata? Köszönöm szépen, Bonafé asszony parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Itt ugye nem csak az első rész a lényeges, a körkörös gazdaság, aztán az újrafelhasználás, stb. stb. Egy irányelvet. Van egy másik kérdésem is. Aztán ott van a versenyképesség a beruházások terén. Igaz, potenciális infrastruktúrális beruházás, amely elősegítené a körkörös gazdaságba való átmenetet. Biztos úr, parancsoljon önni a válaszadás lehetőségét. Köszönöm szépen a való átalakulásban. Természetesen time that very little az FC nagyon fontos ebből a szempontból. Nem tudom, a lehetséges magyarázat az lenne, -e, nagy profitot hoznak így is, hogy nincs szükségük rá. Nyilván szükségünk van az önök támogatására is, hogy az üzenetet közvetítsük eh, mindenki számára, aki részt vesz a körkörös gazdaságban, és akinek szüksége lenne erre, további tőkére vagy finanszírozásra, hogy ott az FC Aztán az egyszer felhasználható műanyagok kérdése. Már létezik ez a híres csomag, jogalkotás, amely bevezettek egy adót, melynek értelmében, hogyha egyszer felhasználatos, nagyon vékony csomagolanyagot használnak, erre külön fizetni kell az emberek viselkedését a problémára, az egyszer használatos műanyag csomagolóanyagokére. Ez csak egy példa, anélkül, hogy valamilyen olyan jogalkotói javaslat találnánk elő, ami mint egy kényszer zubbonyba kényszeríti a tagállamokat. Úgyhogy sikerül befolyásolni a fogyasztók viselkedését, és végül a legfontosabb az, hogy valamilyen módon felhívjuk a figyelmüket arra, hogy hogyan lehet átállni a kör. Illetve létezik ugyan az irányelv az egyszer használatos műanyagok vonatkozásában. Például ide tartozhatnak ezek a poharak, ezek a műanyag poharak. vagy a szívószála szennyezés, a műanyagokkal való szennyezés, hiszen ezek forrásai ennek. Mert ezek azok a termékek, amelyek általában a tengerpartokon, a tengerből kimosva megjelennek. Kína. Hova kerül a hulladék? Nem szeretnék itt most országokat megnevezni, nem akarom megjósolni, hogy mi fog történni. De Ázsia és az ázsiai országok potenciális jelöltek. Fog történni. De Ázsia és az ázsiai országok potenciális jelöltek. Megfelelő normákkal kellene rendelkeznünk. Szeretnénk a műanyag csomagolásra is létrehozni ilyen szabványokat. Mr. Jettemek. Eh, Jetemaki asszony. velük. Ez mind rendben van. De a gond pillanatilag az, hogy a biodegradábilis, vagyis fán normákra is szükség van, standardokra, hogy ez mit is jelent. Mert ezek az anyagok bizonyos feltételek mellett bomlanak megfelelően. Támogatni kell például az új alapanyagok létrehozását, a bio alapanyagok. Gyakorlati szempontból a körkörös gazdaságot, a műanyagpolitikát nagyon fontos témaként szeretném kezelni, a felmerül. Adózás. Hogy legyen-e ilyen szintű ösztönző. Most próbáljuk kideríteni ezeket a lehetőségeket, azt még nem tudjuk. Annak érdekében, hogy céljainkat elérhessük. Az adózás terén, ami a műanyagokat illeti például, az egyik nem csak műanyagok előállítására, hanem más célból is felhasználnak. Úgyhogy elég komplikált ez a helyzet. Ne. Létezik egy platformunk, ami ezzel foglalkozik. A legfontosabb dolog az, hogy hogyan mérjük az élelmiszer. A kérdés az, hogy a tagállamok szintjén, vagy európai szinten kell valamilyen politikát folytatni. Kérdés a tenni, hogy ezt nem tartjuk komoly problémának. Egész egyszerűen csak jobban szeretnénk megérteni a problémát, mielőtt fellépnénk. Lépésnek Hasonló ez az energetikai címkézéshez. Mi a költsége? Nyilván a fogyasztók viselkedésére ez jelentős hatással van. Úgyhogy köszönöm ezt a példát vizsgálni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. A továbbiakban is folytatjuk a közös munkát remélhetőleg a lehető leghamarabb haladunk még 2019 előtt ezzel az anyaggal kapcsolatban, hogy a polgárok számára konkrét eredményeket mutathassunk be. Köszönöm az eszmecserét, nagyon érdekes volt. yeah, not sure. not.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 yeah, so maybe but uh, have... the director is here? Yeah, the director is here. So oh. maybe we have a break of minutes. Yeah, because we are, we are early. Uh, so dear colleagues, have... Kedves kollégák, eh, szünetet fogunk most tartani, ugyanis meg kell várnunk Gerbrandi urat, úgyhogy 10 perc szünet, és utána folytatjuk. Gerbrandi úr, Kedves kollégák, hogyha helyet foglalnak, akkor folytathatjuk talán a következő napi rendi pontunkkal, folytatjuk ma délutáni munkánkat. Éves eszmecsere Hans Brünnikkel, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójával. Üdvözlöm Önt! Foglaljon helyet! So, as you know, this is custom tehát, ahogyan tudják, ez a szokásos éves eszmecserénk az ügynökség igazgatójával, hogy az ügynökség munkaprogramját megvitassuk 2018-ra vonatkozóan, vagy 2009-re, melyiket is? kérdezi az elnök asszony. Igazgató úr, természetesen nagyon szívesen hallgatjuk meg azt, amiről tájékoztatni kíván minket a következő munkaprogrammal kapcsolatban. Továbbá csak megemlíteném, hogy az ENVI delegációja hamarosan meglátogatja az ügynökséget az év második felében. És természetesen az ön előadása során Gerbrandi urat, illetve a többi kollégát felkérem majd, hogy szóljon hozzá. Először is akkor az ön előadását hallgassuk meg. Köszönöm szépen, elkasszony, köszönöm a lehetőséget arra, hogy megosszam önökkel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség munkáját az Enviszak Bizottsággal. Először is szerintem fontos egy kicsit keretbe helyezni azt a munkát, amelyet végzünk, egyfajta háromszoros időtartam megközelítésből a jelenleg érvényes Európai Uniós vívmányok szempontjából nagyon sok jelentést készítünk, beszámolunk, nyomon követjük az Európai Uniós vívmányok alakulását. De először is elmondanám, hogy egy 2030-as agendán dolgozunk jelenleg az európai partnereinkkel és a tagállamok beli partnereinkkel, hogy olyan beszámolási módszereket, illetve illetve olyan nyomonkövetési módszereket dolgozunk ki, amelyek a körforgásos gazdasági csomagra, a Párizs utáni klíma és energiacsomagra, az energiaunióra, a fenntartható fejlesztési célokra vonatkozik, majd pedig a 2050-es eh, évre gondolunk, és a hetedik keretprogramra. Egyre nagyobb mértékben és összhangban persze az alakuló szakpolitikai agendával párhuzamosan egy integrált megközelítést alkalmazunk a környezetvédelmi agenda nyomon követése, illetve az azzal kapcsolatos jelentéstétel tekintetében. Ha az ökoszisztémára gondolunk a társadalmi rendszerekre, amelyek jólétet és gazdasági értéket biztosítanak a polgárunkra, az energiarendszerre összpontosítsuk munkánkat, kihat a klíma és az energia közötti kapcsolatokra, az Energiaunió munkájára. Hogyha az élelmiszerrendszert nézzük meg, akkor elsősorban a kap támogatására gondolok, a kap reformra. Ugyanakkor megemlíteném azt is, hogy a közelmúltban egy olyan élelmiszerrendszer jelentésen dolgoztunk, amely a mezőgazdaságot nem egyetlen állomásként határozza meg az élelmiszer ellátási láncban. Ami pedig a városi rendszert illeti, szorosan egyeztetünk partnereinkkel, elsősorban a DG régióval, annak érdekében, hogy az európai urbánus fenntarthatósági eh, agendát támogassuk, ami pedig a mobilitási rendszert illeti, a közlekedés eh, széndiokszidmentesítését eh, helyezzük előtérve, és két közelmúltbeli jelentése is felhívnám a figyelmüket a közlekedés és ég eh, környezeti beszámolási mechanizmus keretében, például a fenntartható mobilitási mobilitásra való átállással foglalkozott az egyik, a másik pedig a tengeri szennyezéssel és a légi közlekedéssel. Szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy a tudáskezelési megközelítésünkben, ami az MDIAK láncot követi, nagyon szoros a kapcsolat a monitoring és az adat terület között, együttműködünk elsősorban a DG Environmental és a DG Klímával, és támogatjuk őket ebből a szempontból. Ugyanakkor ezt pedig a tagállamokkal is elvégezzük, mi üzemeltetjük a hálózatot, az Európai Környezeti Tájékoztatása és Megfigyelési Hálózatot, amely több száz nemzeti intézményt foglal magában. Ami pedig a mutatókat és az értékelést illeti, a beszámolás és az elemzés pontosan itt történik, és reméljük, hogy tudást is tudunk biztosítani az önök számára. Szeretnénk növelni azon monitorált adatok integrálását, amelyek a Copernicus műholdas programból származnak, ahol a feladatunk az, nekünk, mint európai intézménynek, amely a földi komponens szolgáltatja, ám az atmoszférikus és klímaadatokkal, mint a tengeri adatokat is mi és is foglalkozunk a Copernicus programmal. Ha megnézzük azt a munkát, amit a fejlesztési fenntartó fejlesztési célok érdekében végzünk, 2030-ig keretbe foglalva ezeket, nyilvánvaló, hogy az egyes prioritás célterület ugye lefedi ezt, másrészt az alacsony szénkibocsátású forráshatékony gazdaság több és több SDG célt lefed, és ami pedig a kockázatokat jelenti, az egészségre és a jólétre vonatkozó, meg környezetvédelmi kockázatokat szintén kapcsolódik több SDG-hez. Tehát az SDG jelentős részéhez kapcsolódik a munkánk az európai agendám végrehajtásában. Egy nagyon fontos feladat, amit végrehajtunk, az, hogy nyomon követjük és hozzájárulunk a 70-es, 70-es, 70 es 70 ap hez az éves jelentéseink sorozatában. Ha megnézzük az egyes prioritás célokat, az első oszlopa már meghadatott trendek, a fontosabb a jódoli oszlop, ahol a várakozásokat nézzük 2020-ig, a célok eléréséhez, amelyek az akiban szerepelnek. Ne fejjenek, most nem fogom sorról végig magyarázni mindet, szerintem magáért beszélnek a jelek. Ha 2020-ig tekintünk előre, látható, hogy súlyos végrehajtási hiány van, és növektük a cél, növekszik a, a távolság a céltól. A természetes tőkében például, vagy a körforgásos, meg a forrásoteken gazdaságban viszont pozitívabb a kép. Ám itt is látható még, hogy a többség sárga és piros színnel jelölt ami pedig a környezetvédelmi egészségügyi kérdéseket illeti. Csak két zöld pontot látunk, a többi pedig, mint látják, sárga és piros. Tehát majd szívesen várom a részletes kérdéseket, azonban ez a, az átfogó kép. Most röviden, nagyon röviden szeretnék néhány olyan kulcsfontosságú témára koncentrálni, melyel foglalkozunk az innováció szemüvegén keresztül, az, ugye az ügynökség jelentéseket is készít, még az nem is keveset, indikátorok tárgyában is. Az elmúlt években azt hangsúlyoztuk, hogy egy vizuális eh, térkép alapú megjelentés lehet a tudás alap legjobb elérhetőség kapuja. Tavaly Párizsban indult el a levegő minőségi csúcssal, a levegő minőségét szolgáló munkánk, a jelentésünk több száz példányban megszületett, és ott tudjuk, hogy 19 millió találatot kapott ez az index oldalunk, több mint 5 millió felhasználótól, és 700 ezer látogatója volt ennek, a, ennek az elérési pontnak, ennek a linknek. Látható, hogy mely tagállamok nem adnak adatokat az, óra, az órás frissítéshez a levegőminőségben, azt, hogy ezt közöltük, hogy melyik tagállam nem adatot ott, úgy látszik ösztönözte őket, mert ott a három tagállam elkezdte szolgáltatni az adatokat, például Bulgária és Ciprus. Aztán még egy példa, a Natura 2000 és Emerald 2017-es hálózatok. Az Emerald 2017-et azért hangsúlyozom, mert itt is pán-európai összefüggésben kell működnünk, ha nagy terület, természeti területeket akarunk megvédeni, ez lehet az útja. Naponta 375 látogatója van ennek az oldalnak. Ezt egy hagyományos jelentéskészítési módszertannal sose tudnánk elérni. És ez a, a természetet védő irányelvek támogatását is növeli Európában. A Wise Marine programban, és ott tudjuk, hogy a tengeri óceáni kormányzási kérdés egyik legfontosabb téma, többféle oknál fogva. Nos, itt is adunk áttekintést a azon védett területekről, amelyek belépési pontot jelent papíralapú jelentésünkben, a fürdővíz jelentés, ez, ez tehát a számot a legnagyobb érdeklődésre, hogy, hogy hova mehetnek a gyerekek fürödni. Több, több mint tízzer példányban készült, és másfél millióan kerestek rá a térképre. Elmúlt tíz év során oda vezettek, hogy körülbelül három millió látogatója volt a weboldalunknak és a térképeinknek. És 100, tavaly 170 millió volt a, látogat, a térképre kattintók száma. Hatalmas áttörés ez tehát. 2018 szásztósal jelentés, egy összefogló jelentés. Ez sokkal inkább ö, megoldás orientált módszertabban készül, az innovációhoz és beruházási portfóliókhoz kapcsolódó ajánlásokat megfogalmazva a körfogásos gazdaság a bioalapok századra, és nem az elmúlt századra épít. Zárandó a prezentációmat három jövőbeli kihívásra szeretnék koncentrálni. Nem csak 2018-ra érvényesek, hanem 2019 es az utára is. Jogan mondható, ez megy majd most az irányító tanácson kell, amelyben az Európai Parlament is szerepel egyébként. Van egy bizonytalansági tényező, amely az MFF körüli vitákból adódik, és a Brexitből is van néhány olyan bizonytalansági elem, amelyet figyelembe kell venni. És ebben az időszakban ér véget a hetedik környezetvédelmi cselekvési program, és nem tudjuk, hogy a nyolcadik program miképpen alakul. Majd mindezek együttesen eléggé bizonytalaná teszik a tervezési környezetet és ciklust. Van aztán még egy kihívás. Előre venni a big data és az adatbányászat alapján a Copernicus geo tér információk teljes figyelembevételével, amely egyre inkább elérhető lesz, és az állampolgárok által használt adatok, beadott adatok révén is, megfelelő kompetenciákat, és persze a tagállamokkal való viszonyrendszert is meg kell újítsuk, más módszertan alapjára kell tenni ezt. Ez pedig feleti a források kérdését. Ahogy már említettük a programdokumentumunkban, az ügynökség az negatív prioritásunk is, amelyek 2018-ban 2019-ben valósággá váltak, csak néhányat említek meg. A nemzetközi jelenlétünket csökkentettük, most már csak az EU intézményeket támogatjuk, a Biológiai és a Félség konvenciója és az UNEA témájában. Sziók költségvetését is drasztikusan csökkentettük. Általában nem panaszkodom emiatt, nekem az a dolgom, hogy menedzseljem a dolgokat, és nem az, hogy panaszkodjak. Úgyhogy még néhány évvel lehetett csökkenteni úgy, hogy nem fájt. Most már minden javaslat, csak egy javaslat, és itt a, hozzá akarunk elrülni a streamlininghoz is, aztán a mezőgazdasági témadoszi, a biogazdasági témadoszi, és hatalmas terheket óránk, és a fenntartó finanszírozás politika készítésben nem csak Brüsszelben, hanem a tagállamokban is hasznosítható, nagyon elkötelezett munkaerőgárdával, szakembergárdával bírunk. A mostani főnökről beszéltem. Köszönöm szépen, Gerbrandi úr. Madam Chair, and let... Köszönöm szépen, elnök asszony, az lehetőséget arra, hogy Michael Skulusznak és Péter Henekének köszönetet mondok a kitűnő munkájáért az igazgató tanácsban. Az en nagyon örülök, hogy professzor Linsky és professzor Ney akik az NV Bizottság nevében az igazgató tanácsban végzik munkájukat, az ősz. Nagyon fontos pillanat, és gyakorlatilag azok az üzenetek, amelyek ma elhangzottak, azok fontos létszáma 11%-kal csökkent, ez igen sok. Azt gondolom, hogy ez az EU átlag részéről megpróbáljuk majd korlátozni a költségvetés csökkentést, de ez már így is megtörtént, és hogyha meg 30-40 százalékos csökkentéseket kénytelen elszenvedni, és nemzetközi tevékenységei gyakorlatilag már nem is 30-40 százalékos csökkentéseket kénytelen elszenvedni, és nemzetközi tevékenységei gyakorlatilag már nem is léteznek. Igen sajnálatos, hogy a mi ügynökségünknek több ilyen tevékenységet le kell zárnia, ugyanis azt gondolom, hogy ezekre inkább nagyobb szükség van, mint kevesebb. Ugyanakkor viszont az ügynökség plusz feladatokat is kap, fenntartható finanszírozási kezdeményezés nagyon fontos lesz az elkövetkező években, és azt gondolom, hogy nagyon nehezen fog tudni minket tájékoztatni az ügynökség, illetve a bizottságot és a tagállamokat, és azt gondolom, hogy ez egy alapvető fontosságú elem a tevékenységében. Bernings úrhoz intéznék egy kérdést. Tudom, hogy az ügynökség egyre nagyobb mértékben használja a műholdak adatait. A Kopernikus program az EU-ban nagy mértékben járul hozzá az ügynökség munkájához, és voltak képzelések, hogy az ügynökségtől vegyék el a felelősségi köröket, és inkább egy, ezt egy biztonsági szervez, jellegű szervezethez adják át, például hogyha a természet alakulását, a biodiverzitást megfigyeljék, illetve a levegő minőséget, és az, úgy gondolják, hogy az ügynökség kevésbé alkalmas ezekre a feladatokra, hát az igazgató úrhoz fordul Dziękuję bardzo. <clears throat> Jak zwykle... Tevékenységükről számolnak be minden évben. Nem tudom, az Európai Parlament milyen mértékben tudja ezeket felhasználni. Nehezen tudom ezt értékelni. Ez is jó kritériumot jelentene az értékeléshez. Nevezetesen, hogy amely területekre utalnak jelentéseik, és ahol értékelhetjük a gazdaság teljesítményét. És jogszabályokat a 2013-as időszakban, azonban úgy tűnik számomra, nem, nem igazán jól ismert területek. Legalábbis ami a párizsi megállapodást illeti, ez csak az erdészetre vonatkozik. egész 12 z tego potencjału, że tak powiem, e, wbudowania węgla. Hogy a CO2-t a ciklusba bevezethetnénk. Ez pedig olcsóbb megoldás lehet. Egy másik kérdés arra a potenciális lehetőségre vonatkozik, amelyek kapcsolatban természetesen folynak kutatások, a tengeri kultúrákra gondolok itt. Elsősorban a tenger, amelyen kapcsolatban azt becsülték meg, hogy egyes területeken a mikroalgákból származó biomassa mennyisége több tucat, több száz ezer nagyon értékes, ha a mikroalgát különböző célokra felhasználhatjuk. Beleértve azt az értékláncot is, amely a biogazdasághoz kapcsolódik. Foglalkoznak ezzel a kérdéssel is? Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, igazgató úr, hogy eljött eszmecserét folytatni velünk. Itt vagyok. Először is gratulálni szeretnék. Van érdeklődnek környezetvédelmi kérdések iránt, mint a politikusok az egyes tagállamokban. Az, hogy milyen információt kapnak a tagállamoktól. Nem csak a saját for- és az önök által ellenőrzött egyes ágazatokban hirtelen megnő az adatok száma, mint például a megújuló felhasználást, például a fűtés terén, akkor konkrét adatokat is tudunk szolgáltatni. Tehát mi biztos vagyok benne, hogy a statisztikai adataik között egy adott konkrét tagállamra vonatkozót is találnak. Technológiák segítségével? Köszönöm szépen. Grosztet asszony. Köszönöm a szót. Igazgató úr, nagyon fontos, hogy valóban meghallgathassuk önt rendszeresen, megértsük, hogy milyen nehézségekkel kell küzdeniük, költségvetési szinten, és sajnálatos módon nagyon jól ismerjük ezt a költségvetési kérdést. A tagállamokra kell nyomást gyakorolni. Vízről szeretnék szólni. A közelmódban született egy hatástanulmány, amelynek értelmében 2015-ben 22,5 millió európai állampolgár ivott olyan vizet, amely egészségügyi koszki probléma. Egészségügyi, környezetvédelmi, egészségügyi probléma. Hogy tudunk ezen a téren bizalmat gerjeszteni az európai állampolgárokban? Megint csak a vízről, a szennyvíz újra felhasználásáról szeretnék szólni. 2014-ben foglalkoztak ezzel a kérdéssel víz újrafelhasználását illetően. Úgy tűnik, hogy az éghajlatváltozással, sajnálatos módon a szárassággal, amelyet nagyon sok Európai Uniós tagállamban egyre gyakrabban tapasztalunk, a közösségek költségei a szennyvíz téren. Köszönöm üzenetét értettük, és jogos volt, ugyanis tudjuk, hogy az MFF vitára hamarosan sor kerül, és könnyű célpontot jelentenek az ügynökségek, mert a polis vajon hatásos volt-e. Őszintén szólva, hogyha a tárgyalások során felvizezik a zöldítést, úgyhogy lehet, hogy mások ez alapján azt gondolják, hogy egyáltalán nincs szükség a zöldítés, ami pedig helytelen következtetés lenne szívesen várnék egy ilyen elemzést. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök asszony. Kérdezném, hogy más kolléga szeretne hozzászólni. Elnézést kérek, bocsánat, kikapcsoltam a mikrofont, mondja az elnök asszony. Tehát van-e még kolléga, aki hozzá szeretne szólni, kérdezni szeretne? Akkor Lenani professzor urat kérném fel, aki az egyik képviselőnk az igazgató tanácsban, az ügynökség igazgató tanácsában, hogy néhány szóban szóljon hozzá. Köszönöm. Nagyon nagy fontosságú időszak az évő szempontjából. Egyre növekszik az állampolgárok érdeklődése is, meg más ágazatoké is ebben a terület, ezen a területen. Ezért fontos az, hogy nagy fontosságot tulajdonítsunk a következő generációk szempontjából a témának. Az ügynökség nagyon fontos munkát végez ezért is. És úgy gondolom, hogy kiváló minőségi munkát végez a monitoringban, adatgyűjtésben, amely nagyon fontos feladat ahhoz, hogy megértsük és növeljük a tudást ezen a területen. A, az adat monitoring, monitoring munka pedig rengeteg forrást igényel, nem szabad csökkenteni ezt tehát, sőt, több partner az adatgyűjtés fokozását kéri. Az én aggájaim akörül járnak inkább, hogy az ügynökségnek volt-e esetleg ideje arra, vagy ereje, hogy a monitoring adatok gyűjtése után az indikátorok révén a cselekvésekről is tudást szerezzen be, mert ez legalább olyan fontos, mint az, az adat monitoring. És a jövőben azt, mondták, azt mondta úgy, hogy a kormányzási módszertanokra koncentrálnak az átmeneti időszakokban, a tranzíciókban. Kérdés, hogy a mostani forrásaikkal mennyiben tudják azt, ezt ellátni majd, és hogyan szeretnék ezeket a fennálló hiányokat kezelni majd. Janusz Linszki professzor. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, igazgató úr. Ezt is szeretném megköszönni, hogy meghívtak. Kifejezem a hálámat, hogy, hogy bizalmat bejem helyezték, hogy én képviselhetem önöket az irányító testületben. szeretném megadni az alkalmat arra, hogy biztosítom önöket afelől, hogy több mint 20 éve követem a testület munkáját figyelemmel, nagyon szorosan még hozzá. És nagyon jó a véleményem az intézményről. Csak gratulálni tudok a korábbi és mostani eredményeihez. Higgyel, elnök asszony, hogy a világ többi részén az EU-n kívül az Európai Közlekedőmű Ügynökség munka, munkája maga az indikátor az Európai Unió fenntartássági napirendjének indikátora, és általában a megjelenítője az Európai Uniós vállalásoknak a fenntarthatóság érdekében. Én az ENSZ-nél töltött intézményeknél töltött időm alapján mondhatom ezt. Ezért hallottam örömmel, hogy a jövőben egyre inkább az SDG-k lesznek azok a zászlók, amelyek meghatározzák a testület munkáját, tanácsadói és egyéb munkáját. És nagyon szívesen és örömmel képviselem az Európai Parlamentot tehát a vezetőtestületben, és nagyban hiszek abban, hogy az átalakulási és időszakban a fenntartóság időszakra való átállásban. A tényleges társadalmi és egyéb források fenntartóságában működő gazdaságra a közvetlen ügynökség munkája létfontosságú lesz. És persze az, hogy ez milyen lesz, attól az iránymutatástól is függ, politikai iránymutatástól, amelyet az Európai Parlamenttől kap az intézmény. Köszönöm, elnök asszony, hogy felszólalhattam itt, és köszönöm a bizalmukat és azt ígéretem, hogy nagyon körültekintően figyeljük a testület munkáját majd az irányító testületben. Köszönöm szépen. A közlekedő főigazgatóságtól van valaki, aki hozzászólna? Nincs. Talán a második kérdéshez. Gondoskodom arról, hogy munkatársainkhoz is eljusson ez az üzenet sorrendben fogom végigvenni a kérdéseket. Először is a Kopernikus eh, problémájára utalt Gebrandi úr. A következőt szeretném elmondani, hogy a jelenlegi ciklusban az ügynökséget az euró, de szeretném elmondani, hogy ennek a költségvetésnek a túlnyomó többségét a tagállamokban használják fel, illetve az ipari, ágazati és a tudományos intézményekben, amelyek a Kopernikus adatok potenciáját kihasználják. Rendeletre vonatkozóan, ami a 21 27 közötti időszakra vonatkozik, és ez iszonyúan fontos az ügynökség számára, ugyanis természetesen több mint tíz éves beruházással szeretnénk építeni, és az országokkal képített hálózatunkra annak érdekében, hogy a, a környezetet megfigyeljük. Valószínűleg sokkal kevesebb eh, terhet ró ez a tagállamokra, sokkal inkább automatizált információs rendszer alakul majd ki, és ezt eh, nagyon szívesen elvégezzük. Őszintén szólva azonban nagyon csalódott lennék, ha olyan dönt amelyeket más intézmény kapna meg, miközben a mi befektetésünk ez több mint tíz éve zajlik. Úgyhogy a Tizsi Gróban már tárgyalok azokkal, akik ezzel a dossziéval foglalkoznak, a Kopernikus folyamata mint a szempontjából, és a tagállamok számára is, hiszen ők olyan arányban részesülnek a Kopernikusból, amilyen arányban befektettek. A kérdés, hogy a jelentéseinket milyen mértékben használják fel, és vajon nem lenne jó rendelet, illetve az EONET hálózatra vonatkozó rendelet felülvizsgálata zajlik. A tanácsadóknak nyújtunk tájékoztatást, akik a tanulmányt készítik, amely az értékelés alátámasztására szolgál. Az MV, az, a klímafájl harmadik lábaként tekintik. Ez egy fejlődő tudáselem, ahol nagyon komoly tudásmunka zajlik, kutatási hálózatokban a Horizon 2020 keretében, ugyanakkor a közös kutatás központtal együttműködve azon dolgozunk, hogy hogyan tudunk egy valóban jó jelentéstételi mechanizmus kidolgozni a 2020-as időszak, időszak után, hogy a LULUCF fájlal kapcsolatban eredményeket hozzunk. És ez lesz egy próbatétel a Kopernikus adat széleskörű felhasználása szempontjából is. Nemrég készítettünk egy jelentést a tengeri alapú élelmiszerrendszerekre vonatkozóan, ami egyébként a biomasszát is vizsgálja, és a biogazdasággal különösen fontos, de természetesen nagyon szívesen tájékoztatom önt majd a konkrét részletekről külön. Ami pedig az adatok minőségét illeti, a tagállamoktól érkező adatok minősége, illetve hogy ezzel hogyan birkózunk meg rendszer, vannak automatizmusok ebben, vannak olyan algoritmusok, amelyek a bejelentett adatokat vizsgálják, és jelzik azokat a dolgokat, amelyek nem megfelelőek, tehát jelzik, hogyha valami probléma merül fel, és természetesen a szakértőinkre is támzést végzünk azon alapadat áramlásokról, amelyek a tagállamoktól érkeznek, és egy rangsort állítunk fel pontrendszerrel, ami az adatok minőségére vonatkozik, az adatok időszerűségére, illetve figyelembe veszi az összes többi elemet, és ezt közöljük is. Vezet nemzeti referencia központokon keresztül valósítunk meg, tehát hogy milyen adatokat várunk a tagállamoktól, kapcsolatban vagyunk a legfontosabb intézményekkel, és hogyha statisztikai adatokról van szó, nagyon jó az együttműködésünk, az Eurostat azon egységében vannak, akkor nagyon szívesen tájékoztatom önt külön is, de elmondanám, hogy nagyon komoly minőségellenőrzés és minőségbiztosítási rendszert valósítunk meg az adatáramlásokra vonatkozóan. Aztán, ami a vízdossziéra vonatkozik, Szerintem ez valóban komoly kérdés, és arra következtetése jutottunk, hogy több mint 28 millió európai él olyan körülmények között, hogy a víz egészségügyi kockázatot jelenthet számukra. Szerintem itt a teljes végrehajtás a fő kérdés, nem csupán a víz specifikus irányelvek és rendeletek esetében, ugye a vízminőségre gondolva, hanem például az ipari szennyezés, illetve egyéb szennyezések tekintetében, amelyek a vízbe kötnek ki, és úgy gondolom, hogy erre már több példát is láthatunk Európában. Az ivóvíz irányelvvel foglalkozunk, a vízkezelés és vízgazdálkodási irányelvvel tehát majd a konkrét kérdésekre nagyon szívesen külön is reagálok, és tájékoztatom önt ezekről. Ami pedig a víz újrahasznosítását illeti, ugye figyelembe véve az éghajlatváltozást, az aszályokat, a vízhiányt, Például az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatban több mint egy éve készítettünk egy jelentést a katasztrófa reagálási mechanizmusokra vonatkozóban. Aki azt gondolja, hogy a jelenlegi szezonális hiányok komoly problémát jelentenek, hát nézzék meg a mi jelentésünket, ugyanis ez nagyon-nagyon súlyos problémát fog majd jelenteni, hogyha például a víz áramlások alakulását nézzük meg 2050-re és azutának. Tehát ez nagyon komoly probléma, az egészség, a mezőgazdaság, a lakhatás, a, az idegenforgalom szempontjából egyaránt. Aztán a kapreformmal való kapcsolatunk Eckhautó felek által indított konferencia kapról. Ott én tartottam az egyik bevezető előadást, és ha megnézzük, akkor azon gondolkozhatunk el, hogy az mezőgazdaság jövője veszi a természet korlátait és ha van olyan szakpolitika, mely új szabályozza a mezőgazdaságot, hogy el, hogy az ellenébe megy azoknak a célkitűzéseknek, amelyeket Európában és a nemzetközi feltételek alapján is elfogadtunk, az nagyon helytelen. És a mezőgazdaság és az élelmiszer irányításának rendszere nagyon is a mezőgazdasági részre összpontosít, arra fordítják a finanszírozás nagy részét. Ugyanakkor ennek az élelmiszerrendszernek vannak nagyon komoly mellékhatásai, negatív mellékhatányoknak ezeket vizsgálniuk kell, és foglalkozniuk kell azzal, hogy a mezőgazdasági termékekből, amikor élelmiszer gyártunk, akkor közben milyen folyamatok zajlanak. Egy jelentést készítünk erről, amit nagyon szívesen megosztok önökkel is, ami pedig a mező szintén mondhatom, hogy a csökkenő személyzet ellenére is azért a mezőgazdasági környezetvédelmi mutatókkal foglalkozik egy kolléga, és a DG Agrival működünk ezen a területen. Lulusia. Ezt integráltuk a LULUCF-fel kapcsolatos munkánkba, ami a jövőt illeti. Úgyhogy ez egyértelműen prioritás. Aztán általánosságban elmondhatom, hogy nagyon várjuk a parlamentban, hanem általános ismereteik ö, miatt is. És hogyha az új, a két új jelöltet nézzük, biztos vagyok benne. Which talks about sustainability trends. Ez része a munkánknak. A fenntarthatósági kérdéseket is meg kell. Pontosan ezért végezzük a munkánkat az NDI láncon keresztül, hiszen ez a célunk, és nyilván igazgató tanács tagoknak biztos vagyok benne, hogy a legjobb szakértőkkel fognak tudni együttműködni. Köszönöm szépen, és A klíma és a főigazgatóságoktól két vendégünk van. Kezdjük is az eszmecserét azzal, hívtak örömmel ragadtuk meg ezt a lehetőséget, hogy eszmecserét folytathassunk önökkel ebben a témában. Azt hiszem, tudom, hogy az eszmecsere a végső megállapodás szellemében történt, és a bizottság mindenképpen szándékozik beszámolt ajánlott gyakorlatok, illetve a végrehajtási elemek terén. Ez egy ilyen csomag, Biztos vagyok benne, hogy Peter majd részleteket is elmondja. Erről folytak tárgyalások, és ebben júniusban a következő IKEO tanácson kell elfogadni. Nagyon fontos elemeket tartalmaz, hogy a korszának mire van szüksége ahhoz, hogy operatív szakaszba lépjen, bár még folyik a munka, majd júniusban többet tudunk erről elmondani. Úgyhogy mindenképpen nagyon hasznos és időszerű időpillanat ez, hogy most elmondjam, hogy hogyan is állunk. Nyilván ismerik azt az állás robosztus végrehajtási szabályok, rendszerek jöttek létre, hogy szava hihető legyen a rendszer. Az EU-n belül már elég sok tapasztalattal rendelkezünk, azzal kapcsolatban, hogy mire van szükség annak érdekében, hogy a célokat elérjük, amire gondolok. Az EU ezeket a kérdéseket Montrealban vetette fel először, de Peter majd elmagyarázza, a tárgyalások eléggé nagy kihívásnak bizonyulnak. Úgy gondolom, hogy ezek az elemek a továbbiakban is értékelésre szorulnak majd. Szerettem volna tájékoztatni önöket, ami engem illet, talán ennyit szerettem volna elmondani, illetve megismételném azt, hogy tényleg nagyon fontos időpillanathoz érkeztünk. Most jön a júniusi IKEO tanács előtti időszak, amikor is értékelni kell, és azt hiszem... Pedig a DJ Move-ta Péter Visz parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A főtitkársága kit, kiküldött egy kérdi, egy tervezetet, hogy kommentálják az államok. 2008. március 5-e a határidő ezen kommentárok betűzésére. Az európai tagállamok világosá teszik majd, hogy egy csomag elfogadott semmi, mert a mostani tervezet már egy hosszú tárgyalás eredmény elve, és Európa több kérdésben elszigetelté vált. Az európai pozíció, ahogy már a kollégám is elmondta, az, hogy robosztus szabályokra és kormányzásra van szükség ahhoz államok követelésére. Euró, az európaiak szeretnék figyelembe betetni eh, a felvetéseket akkor, hogyha újra nyitják a csomagot. Ám hangsúlyozom, hogy mi nem akarjuk megnyitni a tárgyalást, meg a csomagot, de mások, majd az európai tagállamok egyeztették ezeket a kommentárokat, a szándék az, hogy az EKAK konferenciára az európai tagállamok, uniós tagállamok konzisztens kommentárokkal érkezzenek, fenntartva érvényesíteni kell. Elfogadott az, hogy több tagállam. Akkor ezt csomagban kommentárol el majd, hiszen a vállalatok is és az NGO-k is ezt teszik majd. A folyamat E kommentárok felvetése után az lesz, hogy az IKEO tanács első tájékoztatása a titkárság részéről a kommentárok tárgyában március 13-án lesz. A titkárság ezeket aztán értékeli, összefoglalót készít belőlük, meg ajánlásokat. Az államok képviselőszem tárgyalnak a légi navigációs csomagban, és a korszél tanács csoportjában májusban és júniusban, és az Ikeo tanács ismét június 11-ben találkozik, majd három hétigre. Az Ikeo tanács ezen ülése után fogadják el ezeket a javaslatokat. Hangsúlyoznám, hogy hét európai tagállam, meg Törökország tagja az Ikeo tanácsnak, melynek 36 állama tagja összesen. Tehát az ikak összesen 8 szavazatra számíthat. Persze meggyőzhet másokat is, ez a csoportosulás. Ám a tanácsban, nem a tanácsban mindenképpen többségi szavazás folyik. Feltéve, hogy az a tanács júliusban elfogadja a korszerű csomagot, ezt megint kiküldik az államoknak, hogy elfogadják vagy utasítsák azok az ajánlott gyakorlatokat és sztenderdeket a korszérben. És a tanács, az államok ekkor jelezhetik ellenvetésüket. Ez a normális eljárás ebben a folyamatban. Ez nagyon sok elfogadása tárgyában. Jelenleg 73 állam van az ICAO weboldal listáján, azon szándéka miatt, hogy részt akar venni a korszérben a kezdetektől fogva. A legfrissebb ország Namíbia, Botswana és Jamaika ezen államok listáján. Úgyhogy én meg a kollégáim továbbra is szívesen válaszolunk bármely kérdésükre, amely ez irányban felmerül. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ki szeretne szólni, azt hiszem először Líze úr kért szót. ebben a, köz, a, köz, a közlekedés politikusok a német na, nemzeti ö, részt Pabban is nagyon gyakran vitkozzunk erről, hogy tudjuk szabályokat akarunk, nem közi ügyletről van szó a légiforgalomban, és még nagyon észszerű van nem nemzeti keretek között megszervezni, hanem nemzetközi vagy legalábbis európai keretek között. És aztán okos emberek leülnek, és még nagyon észszerű van nem nemzeti keretek között megszervezni, hanem nemzetközi vagy legalábbis európai keretek között. És aztán okos emberek leülnek, és megvizsgálják, hogy milyen kihatásai vannak a korzernak, illetve a nemzeti ö, légiközlekedési adónak Németországban milyen hatása van, és aztán arra jutnak, hogy a korzernek nem sok értéke van, nem sok minden történik ott, ami a környezetnek használna, vagy olyasmi, ami egyenlő verseny feltételeket teremtene az egyes közlekedési móduszok között. Az európai ETS már sokkal jobb ennél, ám az sem elégséges önmagában. Ahhoz, hogy a nemzeti intézkedéseket feleslegesé tegye. Úgy gondolom tehát, hogy nagyon fontos belátás mindazok számára, akik a versenyképesség és a versenyképes légi közlekedési ágazat érdekeit szeretnék szolgálni. Nemzetközi és európai szinten is jobbak lennénk, hogyha azokat a tagállami intézkedéseket, ezt a mozaikot és ezt a színes mozaikot, ami szétzavarja, szét tartó versenyfeltételeket teremt, eltörölnénk. Az ETS általános reformjában ugye az ár növekedni fog, ennek hatásai lesznek majd, és van egy világos megbízásunk a bizottság számára, az, az ETS aukciós részét növelendő, és lehet, hogy egy, eljutok egy olyan dimenzióba, amikor a nemzeti intézkedésekkel már nem lesz szükség. De a korzer ehhez nem lesz elég, az biztos. Ezért a szakbizottságunk követelése az, hogy bár a korzertől nagyon keveset várhatunk, arról nem lehet álmodni sem, hogy az európai ETS szükségességét megszünteti majd a légiközlekedésben. Van egy konkrét kérdésem is. Nagyon komoly vita övezte az offsetek körében, az elismert offsetek körében a közlekedése vonatkozóan azt, hogy a növények és fák tekintetében is van ennek hatása. A légitársaságok részéről komolyan jelezték, hogy végső soron a, a befektetők és a részvényesek szeretnék elkerülni a témát, nem ják a rendszerbe. Az ICAO e főtitkársággal mutatott egy, bemutatott egy videót néhány hónappal ezelőtt, ami a korzer szerintem kiváló példa, és amely a szabályokban is megjelenik már, szerintem az ebbeli hiányosságok témájában, szívesen hallanék erről a bizottság részéről, tudom persze nagyon nehéz téma ez, a bizottság nem éppen irigylés méltó helyzetben van, ám a, a végső soron a parlament, ha a mostani időszak lejár, újra kell, hogy foglalkozzon majd elmén, és a tárgyalások során is megjelenik majd az, hogy az Európai Parlament... Köszönöm szépen, Eckhout úr. Igen, köszönöm szépen. Néhány tervezet ezzel kapcsolatban, hogy a bizottság az Airbus-t egyáltalán nem átlátható. Nekünk kiszivárgott tervezetekből kell érdeklődnünk. Szeretném tudni, hogy mi az európai álláspont, semmi formális is megtehetnék ezt. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban világosan fogalmazna. És úgy tűnik, hogy az Európai Parlament ezt ragudjanak a tanácsban. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság vagy Európa nagyon jó képviseletet élvez, de mégse tudási jogi aktust illeti, amit az Európai Bizottságtól várunk, vagy várhatunk, és valóban azt várom az Európai Bizottságtól, hogy ez európai, európai szinten tegyünk valamit. Ez lenne ugyanis a következő vita, amelyet társjogalkotóként nagyon is figyelemmel kísérünk, és szerintem ez a légiközlekedési szektor számára nem lesz jó, és aggályos ez számunkra. Elnök, rendben. mindig nehéz Eckhout úr után hozzászólni, Leinen úr. Don't know whether Buzz Eichhout has read my briefing. Erre gondoltam én is, ugyanis az Airbus eh, tárgyalási szerepével kapcsolatban akályokat fogalmaztunk meg ebben a hatóságot. Olyan anyagokról beszélünk, olyan dokumentumokról, amelyeket nem láthatunk, ezek nem nyilvános dokumentumok, roznak meg hosszú távú célokat az ágazat számára. Péter Líze megkérdezte, hogy milyen kiegészítő intézkedéseket terveznek annak érdekében, a mi jogszabályaink szerint a kibocsátás kereskedelmi rendszer tekintetében kötelesek vagyunk a fenntarthatósági kritériumokat. Köszönöm, hogy az elnök. Nem ez már kerül. Megengedik Julie Görling kollégám, nem beszélek, ki nem tudott eljönni. De jelentéstevő volt a legfrissebb EU ETS irányelv revízióban, mert félbeveszi a nemzetközi polgári légiközlekedési szervezet a korcát. Görling asszony kérdése arra a partnereket, hogy törekedjenek ezen szarp ajánlások végrehajtására, anélkül, hogy betartatási minimum is volna, így aztán gyakori a meg nem felelés, a szén semleges-e. A teljes Operator Emissions elv alapjában, mint az a kreditek e- leszámolásánál ségét. Az ETS szabályozás megfelelő pontjában megfelelő rendelkezéseket kér az Európai Bizottság az EU ét. Köszönöm szépen, végül Gerbrandi úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék a bizottság képviselőinek köszönetet mondani azért, hogy eljöttek hozzánk. Nos, először is ilyen döntőek, ahol nagyon jól tudjuk, hogy nehéz ez felvenni a harcot a CO2 kibocsátás ellen, és ezek egyike, mindannyian jól tudjuk, a repülés a szemben. Ez tényleg komolyan így van, és ez az első általános megjegyzésem. A második pedig az, hogy a repülés vároktatott dokumentumokon alapul. Ezt már a kollégák említették. Nem botrányos ez, hogy egy ilyen fontos dolog az egész bolygószában is voltam már. Ilyen helyzetben elmondtam már többször is. Az volt az érzésem, hogy is 2020 után éghajlat semleges utat mutattak, de úgy tűnik számomra, hogy Montreal csak azt mondta, nem ért egyet a módosításokkal, amelyeket titkos borítékokban, lezárt borítékokban küldtek ki. Ebben a fenntarthatósági kritériumok, úgyhogy nehéz megérteni azt, hogy az EU miért dobja már most be a töröl között. Két konkrét kérdésem lenne. Fizezték az eredeti IKEO közgyűlési állásfoglalást, azért fog harcolni, hogy megerősítsenek mindent, ami... Hát ez a másik dolog, amelyek kapcsolatban szeretném a megjegyzéseit. Végül pedig, elnök asszony, Oroszország és Brazília jelezték azok tárgyalásain, akik azt mondták, hogy viszont ők részt vesznek ebben. Úgyhogy várom a megjegyzéseiket ezzel kapcsolatban is, hogy ez miért, miért enged. Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket. Akkor a bizottsághoz térnénk vissza. Tehát úgy tűnik most, mintha a Libében lennék, évekig dolgoztam ott, ugyanaz volt a téma, nemzetközi tárgyalások, átláthatóság hiánya, úgyhogy akkor kérdezném a bizottságot, hogy mit szeretnének ehhez hozzászólni, hozzátenni. Tisztelt képviselők, köszönöm ezeket a kérdéseket, és igyekszem legjobb tudásom szerint válaszolni ezekre a kérdésekre és a kollégám fog válaszolni a DG klímát illető kérdésekre. Dr. Lisa volt az első, az offsetek tekintetében, és különösen erre válaszolnék, hogy eh, Természetesen a támogathatóság az egyik fő szempont, és az ICAO megközelítés a korszával kapcsolatban inkább az, hogy olyan kritériumok legyenek, amelyeket ezeknek az egységeknek be kell tartaniuk. És az egyik kritérium például az, hogy a csökkentések állandóak legyenek, illetve hogy megalapozott módszertannal számítsák ki a csökkentéseket. Az IKO nem zárt ki semmilyen projektkategóriákat nincsen negatív lista, amilyen volt egyébként Európában, amikor úgy döntöttünk, hogy bizonyos offseteket nem engedélyezünk a kibocsátás kereskedelmi rendszerben, hanem ez a jogosultsági kritériumoktól múl, függ. Ezek a kritériumok minden programra vonatkoznak, amelyek offseteket termelnek, és hogyha a kritériumok teljesülnek, akkor az adott projekttípust engedélyezik. Például erdészeti kreditekre kerül sor, erdőgazdálkodási kreditekre, Azonban fontos a korszel szempontjából, hogy ezek a csökkentések állandóak legyenek, és a kettő között nyilván van is összefüggés. Eckhout úr először is ott van a széndiokszid szabványok kérdése. Ez nem annyira a korszához tartozik, hanem az, ég, az éghajlatváltozáshoz. Van egy eh, SARPS a légijárművek tekintetében, és eh, a felvették a kapcsolatot az airbus illetve több érdekelt féllel e szabvány kidolgozása során természetesen nem szégyellük magunkat azért, hogy az érdekelt felekkel felvettük a kapcsolatot, hiszen az Airbus a legnagyobb légijárműgyártó Európában, a többi légijárműgyártóval is felvettük a kapcsolatot. A lényeg azonban az, hogy mindig megalapozott döntést kell hoznunk az IQ vonatkozásában, és azt hiszem, hogy az nagyon felelősségteljes dolog, hogy azokhoz az érdekelt felekhez forduljunk, akik a technikai megvalósítás, megvalósíthatóság szempontjából a legtöbbet tudnak. De Léne úr kérdésére reagálva, most nem arról van szó, hogy az Airbus figyelmeztetéseire reagáltunk volna, nem fogadunk el a bizottság részéről, nem fogadunk el utasításokat az Airbus-tól erről szó sincs, hanem arról van szó, hogy szeretnénk, hogyha minden érdekelt féllel konzultálnánk, és természetesen nagyobb átláthatóságot is szeretnénk az IKO-n belül, illetve a kép folyamattal kapcsolatban. Ez egyébként Gerbrandi úr felvetésével kapcsolatban, hogy semmi nem kerül nyilvánosságra. Ami a korszával kapcsolatos szárpszokat illeti, az államoknak küldtek leveleket, az Európai Bizottságnak nem küldtek. Úgyhogy most nem próbálok kifogásokat keresni arra, hogy most miért nem osztunk meg dolgokat, hanem egyszerűen mi például nem is kaptunk ebből, mert nem vagyunk állam ez hátrány, de ezzel kell együtt élnünk, úgyhogy igyekszünk ezzel együtt élni és koordinálni az Európai Uniós tagállamokkal. Voltak olyan európai államok, amelyek természetesen Montrealban is tárgyaltak velünk. A botrányos szót használta valaki, a következő kép irányító csoport számára egy munkaanyagot szeretnénk összeállítani annak érdekében, hogy a kép folyamat átláthatóságát javítsuk. Nem tudom, hogy ez hova vezet majd, ilyen anyagokat már korábban is nyújtottunk be az irányító csoport számára 2016 óta. Tartok tőle, hogy ez nem túl hasznos, legalábbis eddig nem volt az, megpróbálunk együtt élni ezekkel az átláthatósági rendelkezésekkel, és arra ösztönözzük a szervezetet, hogy dolgozzon ezeken. Aztán a tárgyalási stratégiánkról érdeklődtek, illetve hivatkoztak arra, jelen pillanatban azon dolgozunk, hogy a Corsia csomaghoz e, észrevételeket fogalmazunk meg, jól lehet elfogadhatnánk jelenlegi formájában is a csomagot, tehát az egyik tárgyalási taktikánk az lehetne, hogy küldünk egy levelet, és azt mondjuk, hogy elfogadjuk ebben a formájában a csomagot aláírik a kockázata, hogy újra megnyitják ezt a csomagot, és ha újra megnyitnak valamit, és minél tovább vitáznak róla, annál nehezebb biztosítani a további környezeti integritást. De hogyha ez megtörténik, akkor is észrevételekkel élünk, észrevételeket fogalmazunk meg amelyek a korszer csomag megfogalmazására vonatkoznak annak érdekében, hogy a környezet integritását, átláthatóságát megerősítsük, hogy részletesebb adatokat tartalmazzon az üzemben tartók megfelelésére vonatkozóan. Azonban az IKEA tanácsban vannak azért ezzel ellentétes érdekek is, ugyanis vannak olyanok, akik nagyobb átláthatóságot nem támogatják, és ezzel együtt kell dolgoznunk. A stratégiánk tehát az, hogy proaktívan előre kijelöljük a területet, hogyha esetleg megnyitják újra a csomagot. Most már nagyon rég, késői szakaszban vagyunk, három éve dolgozunk a Corsair csomagon, és önök közül is sokan részt vettek ebben a folyamatban. A részletes munkát már elvégeztük. Szerintem nem kell több idő ahhoz, hogy erőteljesebb legyen, hanem azt kell biztosítanunk, hogy ne gyengítsék a csomagot. És felmerült néhány konkrét kérdés Léne úr részéről a fenntarthatósági kritériumok, Számos olyan kritérium volt, amelyek a csomagtervezetből kikerültek az irányító csoport szeptemberi ülése után, amikor beszámoltam az MV bizottságnak annak eredményéről, majd egy novemberi tanácsülés volt, ami egy változatról döntött, amelyeket, amelyet kiküldenek a tagállamoknak. Időközben a fenntarthatósági kritériumokat törölték és kihívást jelentett az a három és ami benne maradt a szövegbe, tehát mi akarjuk biztosítani azt a három fenntarthatósági pontot, ami benne maradt, mindegyik széndiokszid vonatkozású. A kép keretében végeztük ezt a munkát, és ez továbbiakban is így lesz, ezt biztosítottuk, és biztosítottuk azt is, hogy a tanács döntése során ezeket az egyéb kritériumokat, a kísérleti szakasz vége felé beépítsék. Ez 2023-ig fog tartani. Ugyanakkor viszont nagyon kevés bioüzemanyagot használnak a légi közlekedésben. Nem örültünk ennek a visszalépésnek, visszalépésnek tekintettük ezt novemberben is, azonban olyan folyamatot szerettünk volna, és szeretnénk fenntartani, amelyel biztosítható a fenntarthatóság, amelyel biztosítható az a három szempont, amelyet kiemelten fontosnak tartottunk, ez a három fenntarthatósági kritérium, illetve, hogy eh, a, több, hogy a jövőben több fenntarthatósági kritériumot emeljünk be a szövegbe. Nem volt ez könnyű, de Gerbrandi úr Oroszországot és Brazíliát említette, benne vannak a korszában, illetve benne lesznek 2027-től, mert kötelező lesz, addig nem, mert önként nem léptek be, de az IKO szabályai olyanok, hogy az IKO tanácsnak vannak konkrét tagjai, és e rendelkezésekről történő szavazás nem előfeltétele annak, hogy a korszájában a kezdetektől fogva részt vehessenek. Tehát van, véleményt nyilváníthatnak, és mindkét ország tárgyal a partnereivel. És tudják, sajnáljuk, hogy nem téptek be önkéntesen, de nem tudjuk őket rákényszeríteni. Um, stratégiai szempontból a lehető legkeményebben tárgyalunk az európaiak adják a önkénteseknek több mint a felét, akik az elejétől alkalmazzák a korszáját. És az érvelésünkben használjuk is ezt a tényt. Mi vagyunk azok, akik benne vagyunk az elejétől fogva, nekünk hallatni kell a hangunkat, és hallatjuk is. Ám nem tudunk diktálni az eredményeket illetően. Sajnálatos módon persze. Ami meg Demesmaker úr gondolatát illeti, az a szakszok természetét és a benemtartás következményét illetően. Ha valaki nem alkalmaz egy szakszot, akkor be kell terjeszt az ellenvetését. És más államok, ha nem tartja be valaki a szakokat, bevezethetnek intézkedéseket az állam ellen. Ugye van némi kockázat abban, valaki nem tartja be. Hát ilyen jogi eszközeink vannak. Ha az elkerültől akar lépést, hát így léphet. Más formában nem teheti. a Corsair témájában sincs dedikált egyezmény. Van egy sor környezetvédelmi szar, a zajra vonatkozóan, nitrogén oxidra, CO2 sztenderdekre, és persze a biztonságra. Nem kis dolgok ezek, kritikus fontosságok mindenki szempontjából. Hát ennyire, csak ennyire lehet őket erősíteni. És ugye az államok akár szankciókat vezethetnek, kizárhatják a berepülést a területükre, ha a szarpot nem tartja be valaki. Ha meg ha betartja valaki a szarpot, akkor nem tehetik meg ezt. Tehát van azért ennek súlya. És a végén csak annyit mondhatok, az EU és az európai államok meg az ikak nagyon keményen tárgyalhatnak környezetvédelmi integritás témájában. Úgy itt a kérdés inkább az, hogyan tartjuk ezt majd be, tehát akkor szeát végrehajtjuk, tárgyaljuk, és mindenki az EU-t figyeli majd, minden szem rajtunk függ majd, hogy hogyan hajtatjuk végén, mert ha nem tennénk, akkor másokat is kevésbé tudnánk erre sarkalni. Köszönöm. Thanks. Yeah, Peter, if I, if I may, uh... Köszönöm. Röviden szeretnék egy-két dolgot kiegészítésképpen elmondani a felvetésekkel kapcsolatban. And how the process will look like. Először is, ami az erdészeti szénkibocsátási egységeket illeti. Azt hiszem, hogy mindannyian tudják. Az EU kontextusban eh, az EU álláspontja nem igazán megengedhető. Nem feltétlenül a szárban, a, hanem a végrehajtásban kell általános kritériumokat eh, érvényesíteni, ami a kibocsátási egységek eh, alkalmazhatóságát illeti. Az IKEO tanács dönt végül is, de ez nem egyértelmű. Legalábbis, ahogyan értelmezik azok, akik döntést hozhatnak, nem egyértelmű. Az is világos, hogy a jelenlegi tárgyalások során nagyon sok partner az azt a körül azt szeretné, hogy engedélyezzék ezeket az erdészeti kibocsátási egységeket. Hogy aztán önkéntesek legyenek ezek a programok, mert ez a ö, kibocsátás kompenzációk része. Tehát az erdészetnek szerintem továbbra is témája kell, hogy legyen ezeknek a tárgyalásoknak. Utaltam az eljárásra, hogy kihoz döntést végül is, hogy az IKEA tanács lesz az a végén, Montrealban ezért, és ez egyértelműen tükröződik az állásfoglalásban, nevezetesen a számlálás kérdése, de még mindig nem megoldott kérdésről van szó, és természetesen éghajlati szempontból